Die Sitzung wieder, ist wieder. Ismételten megnyitom az ülést. Az Európai Bizottság alelnökének, illetve a kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek a nyilatkozata következik az ukrajnai helyzetről. Meg is adom a szót a biztos asszonynak.